Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Good afternoon, colleagues. Még egyszer jó napot kívánok! First I give the floor. Először is Markusello úrnak adom meg a szót, aki az izraeli delegáció elnöke, őné a szó.